Bueno. Bien, queridos colegas. Kedves kollégák, megkezdjük akkor a ma délutáni ülésünket. Először is szeretnék elnézést kérni Brock elnök úr távolléte miatt. Ő sajnos megbetegedett, a washingtoni ülés után, nem tudom, hogy a téma miatt minden esetre az egészen biztos, hogy ma délután nem fog tudni eljönni hozzánk. Ezért szeretném elmondani, hogy a tájékoztatás, ami az Egyesült Államok beli ülésekkel kapcsolatos, ezt nem fogja megtartani Brock úr természetesen, hanem majd legközelebb, ha itt lesz velünk. Ugyanakkor viszont szeretnék rámutatni arra, hogy eh, az Egyesült Arab Emirátus eh, delegációja nem tudott elutazni hozzánk, ezért ma délután nem fogunk ezzel a napi rendi ponttal foglalkozni. Viszont egy új pontot vettünk fel a rendre, ez eh, Kukán úr által tartandó tájékoztató az EU-Albánia közötti stabilizációs és társulási parlamentközi csoporttal kapcsolatban. Kostello asszony akart tartani a delegáció munkájáról, a palesztin delegáció munkájáról egy tájékoztatót, de ezt is elhalasztottuk, mert nem tudott eljönni. Igen, parancsol, mit szeretett volna mondani? In relation to Palestine, I was Elnök úr, Palesztinával kapcsolatban Szeretném elmondani, hogy eh, ha önöknek ez segítség, akkor tudom tájékoztatni a kollégákat arról, hogy ott mi történt, hiszen ez jelen pillanatban nagyon is aktuális téma, és minden bizonyal csak a szükséges időt fogom felhasználni. Edkénsz úr, nagyon szépen köszönjük, mondja az elnök úr, minden esetre ezt majd a bizottság tagjainak döntésére bízom, de azt gondolom, hogy valóban jó lenne, hogyha a delegáció vezetőjének jelenlétében tárgyalnánk meg ezt a pontot, de igazából semmi ellenvetésem nincsen, hiszen, hogy Hetkins úr a véleményéről szeretne tájékoztatni, akkor ez így rendben is lesz. Hogyha egyetértenek, akkor a napirend tervezetet elfogadjuk, és az első pontra fogunk rögtön rátérni. Ez pedig a következő ügy, ülések jegyzőkönyvének elfogadása szeptember 2. szeptember 4 a szokásos eljárással fogjuk ezt megtenni, és azonnal rá is térünk a négyes napi rendi pontra, ez pedig az emberi jogok 2012. évi helyzete a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikája. Jelentéstevő Kukán úr, parancsoljon öné a szó. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani minden kollégának a módosító indítványokért, ugyanis ezek nagy többsége szerintem hozzájárult a jelentés jobbításához. 347 módosítót kaptam összességében, Mindegyiket megvizsgáltam, nagyon konstruktívan, pragmatikus módon álltam hozzá, az árnyék jelentéstevőkkel pedig október 22-én tárgyaltam, nagyon jó volt ez a találkozó. Szeretnék ezért köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőkért a nagyon pozitív, konstruktív hozzáállásuk miatt. Ennek eredményeképpen pedig 27 kompromisszumos módosító indítványt tudtunk kidolgozni. Nagyon örülnék, hogyha az összes kompromisszumot széles körben tudnak támogatni. Minden esetre úgy tudom, hogy egyes frakciók vagy képviselők számára nehézséget okoz majd egyes támogat, egyes módosítók támogatása. Ami a módosítókat és a kompromisszumos módosítókat illeti, az első bemutatkozónál az Emberi Jogi Szakbizottságban Elmondtam, hogy nem terveztem azt, hogy egy all-inclusive jelentést dolgozok majd ki, hanem inkább megpróbáltam az emberi jogok területén bizonyos kérdésekre fókuszálni. Olyan kérdésekre összpontosítottam tehát, amelyek a vitáink tárgyát képezték, mint például az emberi jogok és a demokrácia közötti kapcsolat, az emberi jogok az átmenetben lévő országokban, illetve az EU emberi jogi keretpolitikája. Nagyon örülök, hogy ezt az elképzelést széles körben támogatták önök is a vita során, a DROI bizottságban, tehát az Emberi Jogi Bizottságban és az tevőkkel is. Három nagy részből áll a jelentés, az uniós politikai keret, az unió politikája a átalakulási, átmeneti folyamatokkal kapcsolatban, illetve az emberi jogok helyzete a világban. A módosítók dolgokat szeretném elmagyarázni, és néhány általános pontot is megfogalmaznék. Nagyon sok módosító vonatkozott a szólásszabadság, gondolat, lelkiismereti szabadság, vallásszabadság témájában, illetve az emberi jogi aktivisták tekintetében. Ezeket a módosítókat általános bekezdésekben szeretném összefoglalni, és a szövegbe is igyekszem majd belevenni, de azt mindenképpen szeretném elkerülni, hogy a szövegben túl sok legyen az ismétlődés. Aztán felmerült az is, hogy az egyes országok, illetve egyes esetek témáját megemlítsék. Én magam egyébként ezekre a konkrét példák, ezektől a konkrét példáktól inkább tartózkodnék, azonban Mégiscsak néhány konkrét esetet a kompromisszumos indítványban megtárgyaltam, aztán ami a jelentés konkrét részeire vonatkozó módosítókat illeti. Ami az első részt illeti uniós politikai keret 10-től 24. bekezdésig, tulajdonképpen arra törekedtek a legtöbb módosítóban, hogy részletezzék a szöveget például az emberi jogi főképviselő tekintetében emberi jogi feltétel megszabása tekintetében. Itt öt kompromisszumos indítványt fogalmaztam meg. Aztán lesz egy új bekezdés, a 18-as bekezdés az emberi jogi párbeszéddel kapcsolatban. Ez a 94, 95, 95 98-as módosító, és nagyobb átláthatóságot, illetve adatnyilvánosságra hozatalt fogunk az stratégiák esetében kérni. Ebben a szakaszban van egy módosító, amely az NSA ügyjel kapcsolatos vizsgálatot illet, és a tárgyalások felfüggesztését kérik az Atlanti partnerséggel kapcsolatban. Ebben a jelentésben ezt a módosítót nem fogom támogatni. Ami az üzlet és az emberi jogok kérdését illeti, ez Dealer asszony javasolta, Kopa képviselő is javasolt hasonlót. Hajlandó vagyok a jelentésbe egy ilyen részt belevenni, azonban meg kell majd nézni, hogy hogyan fogalmazzuk meg ezeket az új bekezdéseket. Ami pedig az átmeneti folyamatokat illeti, itt 12 kompromisszumos indítványt javaslok, főként a konkrét országokra vonatkozóan. A kompromisszumok esetében az Egyiptommal és Szíriával kapcsolatos bekezdéseket frissítettük, illetve ami Oroszországot és Kínát illeti, illetve két új bekezdést hoztunk létre Kubával és Tibettel kapcsolatban. Oroszország és Kuba esetében a kompromisszumos indítványok is megemlítenek konkrét emberi jogi visszaélési eseteket, Magnitsky, Politkovskaya eset, vagy Oswald Pajel eset esete Kubánál. Aztán pedig számos mondosító indítványt kaptunk, amely konkrét országokkal, területekkel kapcsolatos módosítókat javasoltak Chile, Kolumbia, Szahál esetében például. Ezeket esetről esetre vizsgáltam meg, és hajlandó vagyok ezekről a kérdésekről vitát folytatni. Aztán pedig ott volt a drónok kérdése a 232-es, 238-as módosító indítványban szerintem további vitára lesz szükség, hogy ezt a jelentésbe be akarjuk-e venni. Ami pedig a hasonló módosító indítványokat illeti, két 285-288, itt egy plusz bekezdést akar bevenni a Nemzetközi Büntetőbírósággal kapcsolatban, ezeket támogatom. Ami pedig az utolsó részt illeti, tehát amely az EU emberi jogok az EU által az emberi jogoknak nyújtott támogatást illeti. Itt különböző kérdésekkel foglalkoztunk, mint például az ENSZ keretrendszer, a Nemzetközi Büntetőtörvényszék, halálbüntetés, alapvető szabadságjogok, illetve a választási megfigyelő missziók. A legtöbb módosítót nem voltak különösebben vitásak vagy ellentmondásosak, úgyhogy benne vannak a kompromisszumban. Aztán a médiaszabadsággal kapcsolatban és az új médiával kapcsolatban van egy plusz kompromisszumos indítványunk, illetve a gyermekjogokkal kapcsolatban is. Azokat a részeket említettem most, ahol megpróbáltam közös kiinduló pontot létrehozni, de természetesen készen állok a vitára bármely más kérdésekkel kapcsolatban, és nagyon nagy figyelemmel fogom hallgatni hozzászólásaikat. Arról tájékoztattak, hogy az ALDE árnyék jelent, jelentéstevője nem lesz itt ma, de majd írásban el fogja küldeni nekem a megjegyzéseit, úgyhogy azokat úgy fogom figyelembe venni, mintha itt az ülésen hangzottak volna. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon köszönöm jelentéstevő úrnak, most pedig akkor megadom a szót azoknak, akik kérték a szót, először is a szocialista frakció jelentéstevője kopasszony. Köszönöm szépen. Először is meg szeretném köszönni Kukán úrnak ezt a rövid, tömör politikai dokumentumot. Ahogy ő is elmondta, ez nem tér ki mindenre, de világos politikai üzenet, amit az Európai Parlament a saját prioritásai érdekében fogalmaz meg. Három dologra koncentrál, a keretre, az európai támogatásra és az átmeneti helyzetben levő országok ügyére. Vannak Ez problémák, amelyek kimaradtak a szövegből, és ha benne is vannak, nem kellőképpen domborodnak ki a frakcióm szerint. Melyek ezek? A módosítóink nagy többsége az emberi jogvédő civil szervezetekre vonatkozik, az univerzális emberi jogok érvényesülésére, és én belül, és arra, hogy ezeket a civil szervezeteket nem lehet korlátozni, már pedig egyre több országban ezt látjuk, és nagyon ijesztő fejlemények történtek már csak idén is ezen a területen a múlt évhez képest is sok a romlás. az, korlátozzák az emberi jogvédő szervezeteket a saját megfigyelő, védelmi tevékenységükben és jogérvényesítő munkájukban. Az árnyék előadók egyébként konstruktív ülésén az előadó által bemutatott kompromisszumok többségében megegyeztünk, és ha gondok merültek föl, akkor gyorsan megállapodtunk ezekben is. Például megalapodtunk a zöldekkel, hogy az MFF-et nem kereljük külön, külön. A 11-es kompromisszum a kopt keresztény kisebbség helyzetére vonatkozik, de ezt általánosabban akartuk megfogalmazni a vallás gyakorlás szabadsága címszó alatt, és sikerült ebben is jó megállapodásra jutnunk. A 13-as kompromisszumban ö, abban már meg, állapotunk meg, hogy nem szíriai válságról beszélünk, hanem sokkal erőteljesebben fogalmazunk. A frakciónk módosítói például az ICC-re irányultak, ezt a 14-es kompromisszum külön bekezdésében a 286-os, 285-ös pontokban sikerült szerepeltetni, és a római statutum univerzalitását lomborítjuk ki benne. Várjuk az előadó új javaslatait a e tekintetben. A 23-as kompromisszumban ugyanaz volt a problémánk, hogy kizárólag a keresztény kisebbséggel foglalkozott, a mi véleményünk az, hogy általában a vallás gyakorlás szabadságáról kell beszélni. A 25-ös kompromisszumban annak örültünk, hogy a gyerekjogok érvényesülése tekintetében ö, konkrétabb a szöveg, de még mindig túlzottan leegyszerűsítő. Miután azonban az előadóval megalapodtunk, új kompromisszumos szöveget nyújtottunk be, amely ö, átfogóbban beszél erről a problémáról, és kitér a gyermekkatonák problémájára is. Az online média szabadság vonatkozásában, a 26-os kompromisszumban azt javasoltuk, hogy ez is fogalmazódjon meg, mert az túl fontos, hogy kihagyjuk. Vannak módosítóink, amelyekről külön szavazás lesz, mert nem sikerült a kompromisszumban felvenni őket. Kukan úr is említett ilyeneket egyeseket visszavontunk, mások pedig a drónok felhasználására vonatkozik, ezt a frakció nagyon fontos kérdésnek tartja. Pakisztánban, Jemenben kerülnek bevetésre ilyenek. Frakcióm továbbá megint csak a gyermek és női jogok tekintetében úgy látta, hogy ezt a problémát jobban ki kell domborítani. Tehát a kompromisszum alkotás sok problémát megoldott, de továbbra is fenntartunk bizonyos módosítókat, amelyeket külön szavazásra szeretnénk bocsátani, már csak azért is, mert ezáltal is a problémák fontosságát hangsúlyozzuk. Kukan úr nagyon együttműködő volt, nyitott a kompromisszumos tárgyalások során, ezt köszönöm neki. Köszönöm szépen, Kopa asszony. Most pedig Lockbiller asszony következik, parancsoljon. Thank you, Mr. Köszönöm, elnök úr. Én is köszönöm Kukán úrnak ezt a jó tervezetet. Nagyon jól koncentrál a fő problémákra, nem csak listázza őket, hanem prioritásokat jelöl ki, és az átmenetet tekinti, mint fő keretet a többi problémához konstruktív volt valóban a vita, jók a kompromisszumok is. Frakcióm nevében mondhatom, hogy valamennyi kompromisszumot támogatjuk, kettő kivételével, ezekről szólnék. A tízes kompromisszum az egyik, Hoppán asszony is említette ennek a problémáját. Itt ugye arról a pénzügyi támogatásról van szó, amelyet az Európai Unió a demokrácia építéshez nyújt és eredetileg az volt a szöveg, hogy az MFF részét kell, hogy képezze ez a pénzügyi támogatás. Mi ezt kivennénk innen, mert kezdettől fogva, amikor erről az eszközről beszéltünk, mindig azt mondtuk, hogy nem szabad elvonni a pénzt az európai demokráciák és emberi jogok alapból, hanem megfelelő külön címkét kell neki találni. Ha az EU pénzügyi támogatásáról beszélünk, akkor itt ez alatt a tagállamok támogatását is értjük. A nyolcas kompromisszum kapcsán azt szeretnénk javasolni, hogy itt a GSP Plus rendszerről van szó, hogy országonkénti legyen a jelentkezés, az INTE bizottság tagjai szavaztak is, szavaznak is ma erről. Emberi jogi szempontból ugyanis, hogyha a GSP Plus rendszert vizsgálni akarjuk, monitorozni, akkor azt fogjuk találni, hogy nagyon különbözőek az országok, amelyeket értékelni kéne, és nagyon nehéz pozitív értékelést adni egyes országokról, ha nem lehet őket külön kezelni és egységes normának akarjuk megfeleltetni őket, tehát ezt szeretnénk elérni. Ugyanebben a bekezdésben szeretnénk bevenni a szövegbe azt, hogy az Európai Bizottság, amikor monitoringot végez, akkor érdemi kommunikációs csatornákat nyisson meg a széleskörű konzultáció számára, ideértve az Európai Parlamentet és a helyi civil szerveződéseket és egyéb szereplőket, szélesebbeket tehát, mint eddig volt a helyzet. Tehát a 8-as és 10-es kompromisszummal van bajunk, reméljük, hogy ezt még sikerül majd javítani ezt a két kompromisszumot. Egyébként viszont köszönöm Kukan úrnak, hogy például az ICC-vel kapcsolatos módosítónkat támogatta. A szocialistákhoz hasonlóan mi is fontosnak tartjuk a hadászati drónok használatára vonatkozó szöveget, illetve a business és human rights vonatkozásban pedig azt reméljük, hogy további közös megoldások születnek még majd közöttünk. Nagyon jónak tartjuk a tervezetet. Köszönöm szépen, Péter Le úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. És engedje meg, hogy elmondjam, hogy tudom én, hogy nem volt ezt a jelentést könnyű megírni, ezért is örülök annak, hogy Kukan úrnak mégis ilyen kiegyensúlyozott szöveget sikerült alkotnia. Lenne néhány rövid megjegyzésem ahhoz, amit asszony mondott, az egyiptomi kopt keresztények ügyében például. Véleményem az, hogy ez a megfogalmazás nem áll ellentétben azzal az általános megközelítéssel, amelyet az előadó is egyébként megfogalmaz, általában a vallásszabadság vonatkozásában. Az ottani atrocitások már olyan mértékűek, hogy ezt specifikusan meg kell neveznünk a szövegben. Köszönöm szépen, Milyen úr következik. Nagyon röviden, Először is szeretnék Kukan úrnak köszönetet mondani az erőfeszítéseire, jelentésért, nagyon kiegyensúlyozott jelentés egy olyan témában, amely alapvető fontosságú az Európai Unió külpolitikája szempontjából. Természetesen oda tartoznak még más elemek is ezen kívül. Alap témákról beszél ez a jelentés, intézményi kérdésekről, úgy gondolom, hogy gondolataink szempontjából nagyon fontos az emberi jogok kérdése. Az emberi jogok helyzete a világban nagyon fontos témánk, amely az Európai Unió külpolitikájában nagyon fontos szerepet játszik. Nagyon kényes módosító indítványokat terjesztett vezettünk be. Én egyelőre a kompromisszumos indítványok tartalmát nem ismerem, nagy érdeklődéssel fogom elolvasni ezeket. Kukán úrnak pedig szeretnék köszönetet mondani erőfeszítéseért. Köszönöm. Nos, köszönöm Milyen úr, mondja az elnök úr, most pedig akkor Kukán úr fogja megkapni a szót, hogy lezárja ezt a témát, parancsoljon Kukán úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a kollégáknak, akik részt vettek a vitában. Természetesen nem egyszerű jelentés ez. Nagyon nehéz úgy megfogalmazni a szöveget, hogy ez mindenki számára elfogadható legyen. Nekem mégis az a célom, hogy a lehető legnagyobb támogatottságot elérjem a szöveg tekintetében, hiszen így nyilvánvalóan a szövegnek nagyobb súlya lesz, és a parlament a különböző szakpolitikák területén is hasznosíthatja majd nem fogok külön kitérni az összes említett bekezdésre, de Koppa asszony és Lohbéler asszonyoknak mondom, hogy mint ahogyan bevezetőmben elmondtam, továbbra is készen állok az együttműködésre, úgy gondolom, minden bizonyal sikerül olyan megfogalmazást találnunk az említett módosítók kapcsán, amely mindenki számára elfogadható, ami a drónokat illeti, illetve a tízes kompromisszumot. Meg fogjuk nézni ezt a kérdést. Nagyon fontosnak tartom, hogy kihasználjuk a hátralévő időt az AFET-ben történő szavazásig, hogy a lehető legnagyobb legszélesebb körű konszenzus alakuljon ki a szöveggel kapcsolatosan. Köszönöm szépen, elnök úr! Eh. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Akkor ezzel a hozzászólás lezárjuk az első vitát a Kokán úr jelentésével kapcsolatban, ami lehetővé tette számunkra, hogy megvizsgáljuk a kompromisszumos indítványokat, ami az októberi árnyékjelentéstevői ülés után következett, miután a miniszterek tanácsa elfogadja, eh, elfogadta az Európai Unió eh, védelmi politikájában az emberi jogok képviseletével kapcsolatos hozzáállását, illetve az emberi jogok 2012. évi helyzetét vizsgálva, azt is megjegyezhetjük, hogy az Európai Unió emberi jogi külön képviselőjének tevékenységét is ki kell emelnünk. Szeretném emlékeztetni a kollégákat arra, hogy Kukán úr jelentésével a módosítók határidejét november 21-ére tettük át, annak érdekében, hogy több ideje legyen a képviselőknek, hogy a módosítók beterjesztését megvalósítsák. Hogyha nincsen több hozzászólás e ponttal kapcsolatban, akkor azt javasolnám, hogy az ötös napi rendi pontra térjünk át, ez pedig Elmar Brock tájékoztatója az AFED küldöttség látogatásáról az ENSZ általános közgyűlésében a 68. ülés alkalmából. Szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy mi január David Martin úr, Leichfried úr, Desmaker úr, Schulz úr, illetve De Martini asszony által alkotott delegációnak lehetősége volt, hogy elutazzanak New Yorkba, illetve az ENSZ főtitkárával is találkoztak, Ban Ki-moon úrral, Feldman al, al főtitkár úrral, Simon Ivek úrral, aki az emberi jogok fő képviselője, aztán a lefegyverzéssel kapcsolatos képviselővel is találkoztak, aztán az UNICEF képviselőjével, a terrorizmus elleni küzdelem delegációjával és a nemi erőszak elleni delegációval. Lehetőségük volt ezen kívül találkozni számos képviselővel, olyan államok képviselőjével, amelyek tagjai az ENSZ-nek, Franciaország képviselőjével, Oroszország képviselőjével például, illetve Palesztina képviselőjével. Természetesen ez a látogatás szakbizottságunk delegációjának látogatását elsősorban az aktuális témák határozták meg, azok a témák, amelyeket a legaktuálisabbak voltak a napi rende, mint például a szíriai helyzet, az NSBT reformja, illetve a kémtevékenysége, kémkedés, amely az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Ügynökségének tevékenységével kapcsolatban derült ki. A delegáció a szakbizottság tagjaiból állt, illetve más szakbizottságok képviselőjével is. Én magam a szíriai kérdéssel kapcsolatban két aspektusra szeretnék hivatkozni. Az egyik, a vegyi fegyverek megszüntetése. Az ENSZ-ben beszéltek arról, hogy mennyire nehéz e feladatok végrehajtása, hogyha figyelembe veszük, hogy mennyire nehéz meghatározni azokat a helyeket, ahol tárolták-e fegyvereket, illetve mennyire nehéz evakuálni a fegyvereket. Főként, hogyha ezeket a fegyvereket ott a helyszínen nem lehet megsemmisíteni. Szíriával kapcsolatban természetesen más témákra is figyelmet fordítottunk, mint például a Genfi tárgyalások témája. Mindenki elmondta, hogy mennyire nehéz ez a kérdés, hiszen annyira nagy véleménykülönbségek alakulhatnak ki. Természetesen e tárgyalások eredménye jelen pillanatban nagyon bizonytalan, és ahogyan elmondták a különböző partnerek, akikkel találkoztunk, a probléma megoldása a politikai folyamaton keresztül valószínűleg nem közvetlenül a biztonsági tanácson fog keresztül fog meg valósulni, sem pedig az állandó tagokon keresztül, hanem az USA és Oroszország közötti kétoldalú tárgyalások során. Az Egyesült Államok kifejezte aggáját a helyzet alakulásával kapcsolatban, ugyanis úgy gondolják, hogy a vegyi fegyverek megsemmisítése az alapkonfliktust nem fogja megoldani Szíriában. Természetesen a háború folytatódik, az erőszak folytatódik, és ez pedig borzasztóan megnehezíti azt a humanitárius helyzetet, amelyel kapcsolatban minden partner aggáját fejezte ki, és megköszönte az Európai Unió erőfészítéseit. Szeretném kiemelni, hogy milyen nagy fontosságot tulajdonított minden partner annak a fellépésnek, humanitárius fellépésnek, amelyet az Európai Unió támogat és vezet, főként pedig Georgieva biztos asszony tevékenységét emelték és méltatták. Természetesen fennáll annak a kockázata, hogy valamennyi feszültség, ami a politikai folyamattal kapcsolatban felmerülhet, ezek elsősorban azzal volt kapcsolatos, hogy Alassadot vagy az iszlámistákat válasszák majd meg, és az orosz nagykövet is nagyjából erre utalt. Természetesen, mert mindenki arra törekszik, hogy a szomszédos országok borzasztó helyzetét is megoldják, illetve Jordániának és Libanonnak is támogatást nyújtsunk, hogy ne legyenek járulékos áldozatai ennek a konfliktusnak. Az UNICEF-et természetesen borzasztóan aggasztja a gyermekek helyzete, hiszen több mint egy millió gyermeket érint közvetlenül ez a borzasztó konfliktus, sőt, mi több például a gyermekbénulás járvány újból megjelent, és ez is hozzájárul a helyzet súlyosbodásához. Ami pedig a következő témát illeti, ez pedig a magánélet védelme a digitális kérdésekben. Nos, ezzel a kérdésekkel pedig a, az AFED bizottság washingtoni látogatásával kapcsolatban merült fel, de az ENSZ-ben is egyébként, ugyanis ott egy határozat tervezetet mutattak be, Németország, illetve Brazília kezdeményezésére született ez meg. Úgy tűnik, hogy ez olyan téma, amelyet Németország terjesztett be, vezetett be, és amikor megkérdeztük az Egyesült Államok, illetve Oroszország nagykövetének véleményét erről, azt mondták, hogy amíg a projekt, tehát a tervezet nem került nyilvánosságra, az észrevételeiket megtartják maguknak, természetesen nagyon nagy figyelmet fordítanak arra, hogy a szöveg elfogadása ne legyen korlátozó eszköz az Egyesült Államok nagykövete tehát azt mondta, hogy ne lehessen ezáltal korlátozni az internet használatát, illetve Vivian Redding asszonyal is találkoztam, aki elmondta a washingtoni látogatásunkkal kapcsolatos első benyomásait, és elmondta azt is, hogy jól lehet, először úgy tűnt, hogy hogy romlani fog a kapcsolat az Egyesült Államok és az Európai Unió között. Azonban minden partner, akivel találkoztunk, és majd a szakbizottság képviselőinek is meg fogom adni a szót, hogy tájékoztassanak erről, elmondták, hogy elsősorban arra mutatkozott törekvés, hogy a biztonság és a magánélet védelme kiegyensúlyozott legyen úgy gondolom, hogy nincsen arra jel, hogy túlságosan nagy előrelépések történjenek a reform tekintetében, ugyanis meglehetősen eltérőek a vélemények, és egyesek még úgy is gondolják, hogy a szervezet évfordulójával kapcsolatban talán egy kezdeményezést lehetne indítani annak érdekében, hogy valamilyen megoldást találjanak arra, hogy ezt a blokkhelyzetet valamilyen módon leküzdjék. Aztán volt egy francia kezdeményezés arra vonatkozóan, hogy a BT állandó tagjai ne használhassák a vétójogukat, például a genocidium témájában. Vannak ezzel kapcsolatban ellentétek, sőt nagyon éles ellentétek, ezért nem valószínű, hogy előrelépés történik majd ezen a területen. Az azonban eléggé világos, és ezt az Egyesült Államok is elmondta, kifejtette, hogy ez az álláspontja, hogy az új állandó tagoknak ne regionális alapjuk legyen, hanem saját érdemeik alapján működjenek. Ezt a rövid bemutatót azzal zárnám, hogy foglalkoztunk még egy olyan témával is, ami az afrikai közösség és a többi ENSZ tag között alakult ki, mégpedig a kenyai elnökkel kapcsolatos eljárás tekintetében alakult ki ez a konfliktus, és arra törekedtek az országok, hogy bebizonyítsák, hogy ne kétsebességes nemzetközi igazságszolgáltatás valósuljon meg. Palesztinával kapcsolatban pedig tudhatják, hogy múlt novemberben egy szavazás valósult meg, amelynek keretében Palesztina megfigyelő állam lett, a palesztin nagykövet pedig számos tagállamot arra biztatott, hogy kétoldalú módon ismerjék el Palesztinát, illetve a béke folyamat tartalmát is, ami bekapcsolatban sokan nem voltak túl optimisták. Aztán pedig számos megbeszélést tartottunk például az emberi jogi szenátussal, illetve az ENSZ-ben a Nők Uniójának képviselőjével, az UNICEF-fel, a terrorizmus elleni küzdelem témakörében, és a többi. Így pedig véleményt tudtunk kialakítani arról, hogy hogyan alakulnak a kapcsolatok az ENSZ és az Európai Unió között, illetve főként az Európai Parlament között, azon az alapon, hogy az Európai Unió a szervezet pénzalapjainak egyik fő befizetője. Ami pedig az Európai Uniós New Yorki delegációt illeti, ezzel kapcsolatban szeretném, hogyha a nagykövetnek nyújtandó köszönetünket, Max Alexon úrnak nyújtandó köszönetünket is vegyék fel a jegyzőkönyvbe. Szerintem mindenképpen egy köszönetnyilvánító levelet kellene küldeni neki azért, mert nagyon jó minőségű találkozókat szerveztek nekünk, nagyon részletes volt a programunk. Milyen Mon úr is természetesen szeretne hozzászólni annak érdekében, hogy az észrevételei továbbítsa nekünk. Igen, természetesen én magam is tagja voltam ennek a delegációnak, néhány megjegyzésem lenne, keveset fogok tudni hozzátenni ahhoz, amit ön elnök úr elmondott a delegációval kapcsolatban, amelyet ön elnökölt végül. Azt szeretném kiemelni, mivel már veterán vagyok ezeken az utazásokon, az ENSZ-hez New Yorkban, azonban ez volt a legmagasabb színvonal, azzal kapcsolatban, hogy milyen színvonalon tudtak meghallgatni minket az ENSZ-ben. Ez volt az első alkalom, hogy a főtitkár fogadott minket, soha nem volt erre példa korábban. És nem csupán protokolláris eseményről van szó, hanem a delegáció tagjaitól kapott kérdéseket. Taranko asszisztens is ott volt, illetve tehát tulajdonképpen ez gyakorlatilag a plénummal tudtunk találkozni, és nagyon fontos volt számunkra érezni azt a figyelmet, amelyet a vezetők tanúsítottak irányunkban. Azonban azt is láttam, hogy egyre nagyobb érdeklődéssel fordulnak az Európai Unióval való együttműködés tekintetében, és sok partner elmondta, hogy az Európai Unió a legjobb partnere az ENSZ-nek. Ezeket szerettem volna tehát kiemelni és azt gondolom, hogy az elnök úr, Szalafrank elnök úr elmondta, hogy találkoztunk a az orosz nagykövettel, azt hiszem, hogy ez volt az első alkalom, a francia nagykövettel már sokszor találkoztam a korábbiakban, de azt gondolom, hogy nagy siker volt ez a delegáció számára, a titkárság számára, Szilvio Oroszától elkísért minket, és jegyzőkönyvbe fel kell venni természetesen, hogy a delegációnk, az Európai Unió delegációja mennyire jól tevékenykedett, Thomas Part Martin úr is rendkívüli jó színvonalú munkát végzett, Redding biztosasszony, Angela Kane, nagyon fontosak voltak tehát ezek a találkozók, és azt hiszem, hogy most ebben az esetben igazán elégedetten jöhettem vissza New Yorkból, úgyhogy ennyit szerettem volna mondani, köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. De Messmaker úr itt van-e? Tessék! Dank u wel, uh, <clears throat> dank u wel, voorzitter. Köszönöm szépen, elnök úr. Ön már igen átfogóan beszámolt a delegációs utazásról, illetve arról, hogy milyen eredményekkel zárult az utunk, tehát az előttem szólókhoz csatlakozom. Én is úgy vélem, hogy a szíriai drámai helyzet volt a legtöbbet, leghosszasabban vitatott téma. És azt emelném ki, hogy igen, pessimisten értékelte mindenki a helyzetet. Az Európai Unió küldöttsége is, és a francia nagykövet is nagyon borulától nyilatkozott a témáról. Mindkét esetben azt hallhattuk New Yorkban, hogy szinte semmi esély a megoldásra. A politikai megoldás elérhetetlen távolságba került, és a Genf 2 is sajnos nagyon hosszadalmas megoldás lehet csupán. Mindezeken túlmenően pedig geostratégiai megfontolások is szerepet játszanak, ezt ön is elmondta, elnök úr. Érdekes benyomást tett Angela Kane, aki a leszerelésért felelős megbízott, és ő nagyon érdekes beszámolót tartott a Szíriában történő munkálatokról. Minden bizonyal számos problémára számíthatunk a kémiai fegyverek Szíriából történő eltávolítása kapcsán, illetve elszállítása kapcsán. Ennek kapcsán még súlyos problémák várhatók. Emellett két helyszínre még nem történt látogatás, illetve két helyszínt még nem sikerült megvizsgálni, és emellett látni kell azt is, hogy a főtitkásokkal óvatosabban fo- fogalmazott, ő felhívta a figyelmet az elért eredményekre a kémiai fegyverek leszerelése kapcsán, de összességében mindenki borulátó volt. Ami a drónok alkalmazását illeti, egy dolgot hozzáfűznék az elhangzottakhoz. Már az előző vita során is felmerült ez a szempont. Arra utalnék, amit Iván Simonovics mondott, ő az emberjogi fő megbízott. Az ülésünkön feltettem a kérdést, hogy nem érkezett el az ideje annak, hogy legyenek nemzetközi normák vagy szabályok a háborús helyzeten kívüli drón alkalmazásra, és ő is elmondta, hogy ezen valóban érdemes volna elgondolkodni. Hiszen a drónok használata egyre inkább el fog terjedni, a drónok egyre eh, költséghatékonyabban előállíthatók, de az amerikai nagykövet ezt azonnal visszautasította. A Kongói Demokratikus Köztársaságot is többször említettük. Belga képviselőként én természetesen különösen érdekelt vagyok ebben a témában, és most van egy új katonai fejlemény, ugyanis az M23 adott esetben kudarcot valhat, de továbbra is nagyon drámai az emberi jogi helyzet. A múlt év során is egyre nőtt a nőkkel szembeni erőszak, a nőkkel szembeni nemi erőszak, a helyzet drámai, tehát helyben még nagyon sokat teendő. Lehet, hogy a katonai helyzet változása is jobbulási lehetőségeket kínál. Egyébként teljes mértékben egyetértek azzal, amit az elnök úr elmondott magam is nagyon elégedett voltam a főtitkárral folytatott megbeszélésekkel, hiszen ő is elmondta, kérdésemre válaszolva, hogy nagyon fontosnak tartja a fenntartható fejlődést és az éghajlatváltozás továbbra is az Egyesült Nemzetek egyik prioritása marad az elkövetkezendő időszakban. Jó magam nem vagyok veterán, én első ízben utaztam el New Yorkba, de nagyon érdekes tapasztalat volt ez, és egyetértek a egyébként az előttem szólókkal az összes többi kérdésben. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy Schulz úr szeretne hozzászólni valamit. Schulz úr, parancsoljon. Mikrofont kérünk a képviselő úrnak. Uh, I don't know if I can, uh... Nem tudom, hogy bármit hozzá tudnék-e fűzni hiszen nem tudtam sajnos nyomon követni az egész vitát, de először is szeretném megköszönni a szakbizottság titkárságának, amiért ilyen sűrű, gazdag programot szervezett nekünk, és köszönöm az ENSZ EU-s delegációjának munkatársainak segítségét is, hiszen neki köszönhetően nagyon hatékony, gyümölcsöző tárgyalásokat tudtunk folytatni ENSZ-beli partnereinkkel. Továbbá a konfliktus sújtotta régiókban történő nemi erőszak fő megbízottjával tartott megbeszélésünk nagyon érzelmi töltető volt, nehéz tárgyalás volt ez, és szeretném hangsúlyozni, hogy az Európai Uniónak mindent meg kell tenni a továbbiakban is, hogy lehetővé tegye, hogy a lehető legrövidebb időn belül csökkenjen ezen erőszakos cselekmények száma, és úgy vélem, hogy nem csak a konfliktus a régiókban történő nemű erőszakról kell beszélnünk, hanem beszélnünk kell a nemek közötti egyenlőségről, hiszen ez nagy mértékben befolyásolja a különböző kulturális konfliktusokat is mindenütt, és ez a helyzet az Európai Unióban is. E tekintetben a találkozó az ENSZ FEM alszervezetével e találkozó során tehát elhangzott, hogy az Európai Unió és az Európai Parlament is mindent meg fog tenni a Peking Plus 20 előterében, hogy e- kidomborítsa a mm, reproduktív témaköröket, és emellett pedig érdekesnek tartottam, hogy több partnerünk is megemlítette az ICC szerepét. Teljesen tisztában van mindenki azzal, hogy az ICC-nek nagyon komolyan kell vennie a munkáját, főként Afrikával kapcsolatosan, és nem szabad az Afrikai Unió államfőire gyakorolt nyomáson lazítani, de mindenképpen kompromisszumra kell jutni, és meg kell erősíteni az ICC-t. Ami pedig a milleniumi fejlesztési célokat illeti, továbbra is prioritást élveznek. Természetesen az Európai Unió költségvetéséről szóló igen komplikált vita is ide tartozik, látni kell a pénzügyi korlátokat is. A saját munkánk megszervezése szempontjából ez fog egy nagyon fontos feladatot jelenteni az elkövetkezendő hónapokban illetve az elkövetkezendő évben. Talán itt ennyiben is hagynám. A leszerelésre már kitértek, azt hiszem a többiek. Gondolok itt mindenek előtt az atomfegyverekkel és kémiai fegyverekkel kapcsolatos leszerelésre. Utóbbi közvetlenül összefügg ugye a szíriai helyzettel, a szíriai kémiai fegyverek elpusztításával. Az előttem szólók erről már beszéltek, úgyhogy én ennyit szerettem volna magam részéről elmondani. Köszönöm. Köszönöm szépen, Solc úr, akkor ezt a napi rendi pontot le is zárjuk, és szeretnék egy pontosítást tenni, ami Kókán úr jelentését illeti. A november 21-i határidő nem a módosítók beterjesztése, hanem akkor fogjuk a szavazást megtartani. Eredetileg úgy volt, hogy 14-én fogunk szavazni, de mivel akkor törölték az ülésünket, 21-én fogunk szavazni. És mielőtt rátérek a következő napi rendi pontra, szeretném majd, amikor megadom Kukan úrnak a szót, ugandai és szomáliai parlamenti képviselőknek szeretnék üdvözölni, és azt kívánom önöknek, hogy az intézményekben gyümölcsöző munkát végezzenek itt Brüsszelben. Espero que su visita és nagyon remélem, hogy látogatásuk lehetőséget ad majd arra, hogy jobban megismerjük egymást, és jobban tudjuk egyeztetni közös munkánkat. Akkor térjünk most hát a következő napi rendi pontra, ez pedig Eduard Kukán kolléga tájékoztatója, az EU-Albánia Stabilizációs és Társulási Bizottságának látogatása. Ez nagyon fontos egyébként a ütemtervünk szempontjából, hiszen a bizottság egy előrehaladási jelentést tett közé, és néhány héttel ezelőtt, mielőtt a tanács Albánia tagjelölti státuszáról döntést hozott aztán pedig a választási helyzettel kapcsolatban nagyon érdekes lehet, amit Kokán úr mond majd nekünk a következőkben. Kokán úr, tessék. Köszönöm, elnök úr. Valóban. A stabilizációs társulási bizottság ülése egy hete volt Tiránában. Az Európai Parlament delegációjában heten voltak. A Nikolai Vuljanics úr is köztük ott volt. Hét héttel a decemberi tanácsülés előtt zajlott ez az egyeztetés. Ezen a tanácsülésen fognak arról dönteni, hogy Albánia megkapja a tagjelölti státuszt, mint ahogy ezt a bizottság egyébként javasolja. A közös parlamenti bizottság ö, konstruktív, közös nyilatkozatot fogott, fogadott el. E, ez a mondat nálunk e, nem sokat jelent, Albániában azonban nagyon sokat jelent, mert valóban beindult és javult a politikai párbeszéd, és a bék megbékélésnek e, sok jele van, bár arról nem beszélhetünk, hogy kielégítő lenne a politikai légkör, de mindenképpen van javulás. Partnereink a politikai spektrum mindkét végét képviselték, és az új kormány első 40 napja alatt persze különbözőképpen értelmezték azt, amit mi mondtunk, de az egyetlen dolog, amely össze összeköti őket, és ez tényleg összeköti őket, az, hogy Albániát be akarják juttatni az EU-ba, és mindkét fél nagyon jó érvekkel tudja ezt a szándékát alátámasztani. A vita inkább arról folyik köztük, hogy a, az igazságszolgáltatás reformját, amelyet egyébként az előző választások előtt konszenzusosan elfogadtak, hogyan lenne értelmezendő, és mit értsünk az alatt, hogy ö, a jelenlegi joghézagokat kihasználva ö, a jelenlegi ellenzék, ö, amely többséget szerzett, törvénytelen módon bocsátotta el a közigazgatásban szolgálók, a rendőrségnél szolgálók nagy részét. A jelenlegi többség mindezt azzal igazolja, hogy túlzottan feldagadt a köztisztviselői réteg, és korrupt az, de a reformja a közigazgatásnak nem csak abban áll, mint ahogy a jelenlegi kormány gondolja, hogy elbocsátják tömegesen a korábban abban dolgozókat. Túlzottak voltak ezek a lépések, és jogilag többször támadhatóak. A közigazgatás reformja állítólag az általunk követelt reform része, a szervezet bűnözés elleni harc része, és így próbálják megerősíteni a közigazgatást. De az a fajta kirugás hullám, amely a rendőrségnél zajlott, és amely során a szerencse játékokat működtető 90%-át lefogták, elbocsátották, talán mégis túlzó. Albániának még van hat hete arra, hogy ezek a változások, konstruktív változások, hogy ezt igazolja, amit mi tapasztaltunk, az nem reformra hasonlított, hanem arra, hogy hurikánszerűen leserélik gyakorlatilag a közigazgatás egészét. A, mi támogatjuk továbbra is Albánia tagjelölt státuszának megadását, de hosszú távon ehhez még nagyon sok mindennek kell változni, és hat, év ugye nem, hat hét ugye nem hosszú idő, de még ez alatt is változhat számos szándék legalább. A kormánynak tettekkel kell bizonyítania, hogy az, ahogyan a kormány értelmezi azt, ami most zajlik, az valóban, és tényekkel kell ezt igazolnia, valóban reform. Koszovóról is beszélhetnék, de szerintem ez sokkal észszerűbb, ha ezt sokkal észszerűbb akkor megejteni, ha már a koszovói választásokból visszatér delegációnk is körünkben van, ugye tegnap voltak a választások Koszovóban. Köszönöm szépen, Kukán úr, Borjanik úr. Köszönöm, elnök úr. Kukán úr nagyon jól összefoglalta, hogy mit tapasztaltunk Albániában. Én előadóként vettem részt a bizottság munkájába. Egy dolog egyértelműen lejött számunkra, hogy nincs párbeszéd, nem csak a politikai pártok között nincs párbeszéd, ez is fontos lenne, hanem semmilyen szereplő között. Két héttel ezelőtt egyeztettem az ottani szakszervezetekkel, a munkáltatókkal, az ombudsmannal, és a parlamentiekkel, és azt derült ki, hogy mindig a másik a bűnös. Jó, ezt ismerjük, de valamilyen szintű politikai párbeszédre mindenképpen szükség lenne Albániában, és az Európai Unió ebben talán segíthet az országnak, hogy ezt megteremtsék. Sokat beszéltünk a korrupció, a szervezett bűnözés elleni harcról, a jelenlegi viszonyokról, amelyeket a média is részben feltár. Sok statisztikát mutattak nekünk, próbáltak valamit tenni, ez egyértelmű, és tettek is valamit. De ha megnézzük, hogy ugye Albánia honnan hová tart, akkor végül is hatalmasat fejlődtek a semmihez képest. De ha mondjuk Hollandiával vagy Dániával vetjük össze Albániát és az ottani helyzetet, nyilván még a térképen sincsenek. Nem tudom, hogy a politikai elit valóban érti-e és jól érti-e és tudja, hogy mi vár rá. Ha nem segítünk nekik gyorsan, akkor szerintem még szán, jó szándékaikat feltételezve sem lesznek képesek belátható időn belül eljutni oda, ahova valamennyien szeretnénk. Tehát Albániában tovább továbbra is súlyos a helyzet. Jó, tagjelöltségét mindegy, hogy most a tanács mit mond, a tanács majd eldönt, hogy mit mond, de az biztos, hogy ebben az országban hatalmas potenciál van, és az Európai Uniónak pedig hatalmas a felelőssége a tekintetben, hogy ebből a potenciálból lesz-e valami, vagy sem. Köszönöm hozzászólását. Most pedig Dear Love Dartmouth kap szót. Mikrofont kerül. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy felszólított. Azon választók szempontjából, akik engem megválasztották, nagyon sok sajnálatos dolog történik ebben a házban. Folyamatosan nyomást gyakorolnak ránk és e- egyes országokra, hogy csatlakozzanak az EU-hoz. Norvégia Svájc nem akarnak csatlakozni az Európai Unióhoz. nyilván a szegény országokat nyomjuk, ugye 14 milliárd eurót költöttünk már is a csatlakozás előtt is segítségnyújtásra, illetve fogunk költözni 2013-19 között állítólag erre a témára, és én ebben óriási problémát látok. A tagállamokon belül is bőven vannak nagyon súlyos gondok. Ez egy önfényezés. Ha Albániának tényleg csatlakoznia kell az Európai Unióhoz, és csatlakozik majd valaha, akkor gyakorlatilag ez azt fogja jelenteni, hogy a legnormálisabb, kompetensebb albánok mind elhagyják majd az országot az EU irányába. Például hozzánk jönnek majd, ahol nem kell hozzájárulniuk a szociális ellátáshoz, és ez az albán nép, az albán orsz, Albániának sem lehet érdeke, hogy elvándoroljon az ország. Nyilvánvaló, és ezt le kéne a bizottságnak is szögeznie, hogy a szervezett bűnözés ezen hazájában egyelőre semmi esély arra, hogy Európához közel legyenek. Legyünk barátok, segítünk önöknek, amiben tudunk, de maradjunk ennyiben, és semmi többet nem mondjunk. Köszönöm szépen, Stír úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm nyilván, hogy Kukán úr ezt a átfogó és részletes jelentést megírta. Kukán úr végül is elmondta, hogy mi történhet még a következő hat hétben, és valóban a tanácsnál van a döntés joga. Ez a hat hét talán arra elegendő, hogy a tagállamokat meggyőzzük arról, hogy kövessék eh, a bizottság ajánlását, ha tényleg ezt akarjuk. Másfelől a tanács még nem döntött, és nem egyértelmű, hogy mit fog dönteni a tanács ebben az ügyben. Egy dolog azonban egyértelmű, hogy az Európai Unió most új megközelítést alkalmaz, mert a korrupció ellenes harc, a jogállamiságért ért vívott harc kezdettől fogva ott van a prioritásaink között, és elvárjuk a tagjelölt országtól, hogy egy reform folyamat, egy nagyon átfogó és mély reform folyamatot kezdjen el. A tanács talán most már ötödik vagy hatodik alkalommal alkalommal lehet, hogy nem fogadja el majd a bizottság ajánlását, mint ahogy ez Macedónia esetében is volt, de ennek negatív hatása lehet a reform folyamatra. Ezt a döntést a tanács még nem hozta meg, mindent mérlegelni kell, hogy mivel tudjuk ezeket a reformokat legjobban ösztönözni. Köszönöm szépen, nem tudom, hogy a delegáció vezetője szeretne valamivel, szeretné -e valamivel kiegészíteni a vitát. Ukán úr, tessék. Muy bien. Mégsem. Nos, akkor kedves kollégák, hogyha egyetértenek, akkor térjünk át most a következő napi rendi pontunkra, ez pedig egy tájékoztató, amelyet Liszek kollégánk fog tartani a grúziai választásokat megfigyelő misszió tevékenységéről október 27-én utaztak a parlament részéről egy hat tagú delegáció keretében. Például az Európa Tanács parlamenti közgyűlése, az EBS parlamenti közgyűlése delegációjával együtt, nagyon hatékony volt a választások megszervezése, átlátható módon zajlott. 62,1%-ot kapott a kormánypárt jelöltje, ezért nagyon fontos előrelépést jelent ez azon demokratikus reformfolyamatok tekintetében, amelyek már megkezdődtek az országban, azonban természetesen még nagyon sok tevékenységre van szükség. Liszek úrnak fogom most akkor átadni a szót, hogy a választási megfigyelő misszióról tájékoztasson minket. Liszek úr, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Az a megtiszteltetés és örömért, hogy az Európai Parlament grúziai választási megfigyelői delegációját vezessem. Egy rövid misszió volt ez, négy napig tartott. Vasárnap került sor a választásokra, és mi két nappal előbb érkeztünk Gróziába, hogy ott találkozzunk a legfőbb jelöltekkel, és találkoztunk a különböző médiumok képviselőivel, újságírókkal, a civil társadalom képviselőivel, a Központi Választási Bizottság képviselőivel és más nemzetközi szervezetek képviselőivel is. Úgy például az Európa Tanács, az EBSZ e és egyéb fontos szervezetek képviselőivel. Az együttműködés kiváló volt, semmilyen nagyobb nézeteltérés nem alakult ki a választások értékelése során. A más delegációval folytatott megbeszéléseken túlmenően mi európai parlamenti delegációként péntek este találkoztunk a távozó elnökkel, Szákásvili elnökkel, és vasárnap találkoztunk Szopásvili úrral, aki a parlament eddigi elnöke volt. Nagyon jó találkozó volt ez, és ezt majd mindjárt bővebben ki is fejtem. Ahogyan elmondta elnök úr, az első választási forduló lezárult. Szekesvili úr körülbelül a szavazatok 62%-át nyerte el, azért mondom, hogy körülbelül, mert a hivatalos adatok még váratnak magukra, csak néhány nap múlva állnak majd rendelkezésre. A legfőbb ellenzéki jelölt a korábbi parlamenti elnök volt, őt is megismerhettük személyesen, ő 22%-ot kapott. A harmadik, rangsorban következő harmadik jelölt pedig körülbelül a szavazatok 10%-át szerezte meg, egy másik jelölt 2%-ot kapott, egy további 1%-ot, az összes többiek pedig összesen 23 jelölt volt, 0%-os támogatottságot kapott. Egy dolgot szeretnék mindenképpen kiemelni. E választások révén a grúziai politikai rendszer átalakult, ugyanis most már nem elnöki rendszer van Grúziában, hanem egy olyan állam alakult ki, amelyet a, akár parlamentáris demokráciának is nevezhetnénk. Az államfőt ugyanis most választották meg, de kompetenciáinak 29%-áról lemond, mégpedig a miniszterelnök javára, tehát egy jelentős elmozdulást láthatunk a politikai rendszeren belül. A választások, az elnökválasztások sokkal nyugodtabban zajlottak le, mint az egy évvel ezelőtti parlamenti választások, és mondhatnánk azt, hogy az összes jelölt és az összes résztvevő politikai párt szabadon meg tudta szervezni saját kampányát. Voltak különböző gyűlések, kampányrendezvények, és ezzel kapcsolatosan semmiféle gond nem adódó. Voltak ugyan kisebb incidensek, a kormánypártok, kormánypárt támogatói akadályokat gördítettek néhány esetben az ellenzéki jelöltek útjába, de látni kell, hogy a rendőrség ez esetekben nagyon hatékonyan fellépett, és szavatolta mindenki biztonságát is. A sajtó nagyon objektívan számolt be a választási kampányról, teljesen függetlenül attól jártak el a médiumok, hogy egyik vagy másik fél jelöltjét támogatták-e, tehát objektív tájékoztatás zajlott, és a különböző televíziós csatornákon voltak választási viták, és, és ezekkel sem adódott gond. Az összes nemzetközi megfigyelő felhívta a jelentésében, elemzésében a figyelmet azonban arra, hogy a választási kampány időszakában, de már azt megelőzően is, nyomásgyakorlás történt voltak esetek, amikor például a legnagyobb város Tbilisi városi tanácsának tagjait próbálták átcsábítani az egyik pártból a másikba. Emellett az egész légkör sem volt kifejezetten kedvező, hiszen a korábbi miniszterelnököt letartóztatták, továbbra is fogságban van. Szeretném azonban hangsúlyozni, hogy őt meg tudtuk látogatni, hogy megnézzük, hogy milyen állapotban van, milyen körülmények között tartják őt fogva. A választások utáni hétfőn sikerült vele találkoznunk. Úgy tűnik, hogy a grúziai választásokat követő politikai helyzet világos és tisztázott, világosan látható, hogy a grúz álom nevezető politikai csoportosulás a fő felelősség, a most távozó elnök Szákásvili pártja a legfőbb ellenzéki párt most, és van még egy harmadik politikai erő. Ő volt a harmadik jelölt, harmadik főbb jelölt, és ő megkérdőjelezte a választások eredményét, mondván, hogy nem volt megfelelő hozzáférése a médiumokhoz, nem kapott megfelelő pénzügyi támogatást a költségvetésből. Ő tehát bírálta a kampány lefolyását. A jelentésünkben kimondjuk, és az összes nemzetközi szervezet egyetért ezzel, és ez egy nagyon fontos szempont, talán a legfontosabb, hogy úgy gondoljuk, hogy ezúttal Grúziában szabad választások zajlottak, a választók szabadon kinyilváníthatták véleményüket, és a választás napján sem történtek nagyobb visszaélések. Hangsúlyozni kell, hogy a Központi Választási Bizottság, illetve a választókörzetekben működő választási bizottságok nagyon, választóbiztosok nagyon professzionálisan jártak el, jól képzettek voltak, tisztában voltak azzal, hogy mi a teendő. Az egész eljárás megszervezése tehát jó volt összességében, ami a szavazatszámlálást illeti. Nos, önök is tudják, hogy sokszor ez a folyamat nagyon hosszadalmas, de nagyon hatékonyan megszervezték ezt is, a lehető leghatékonyabban. Összességében tehát a nemzetközi szervezetek és mi is úgy ítéljük meg, hogy a választásokat pozitívan értékelhetjük. Köszönöm. Nagyon köszönöm, Liszek úr. Dziękuję bardzo. E, to, co teraz, to... Köszönöm szépen. Az, amit most mondani fogok, nem csak udvariaskodás. Liszek úr a grúziai politikánk, a Grúziával kapcsolatos politikánk veteránja, úgymond, nagyon örülök, hogy ő voltam megfigyelője ezeknek a választásoknak a részünkről, és hogy jelentést is készített erről. Úgy gondolom, a fiatal demokráciákban zajló választásokat mindig bizonyos feszültség övez. Grúzia esetében azt láthattuk, hogy itt is bizonyos feszültségek alakultak ki a választások előterében. Ez nagy mértékben összefügg az egykori elnök személyével, Szákásvilivel, és hát az egész politikai rendszer átalakult, ezt a jelentéstevő is megemlítette. Szakesvili teremtette meg ezt a rendszert, és hitt benne, hogy szavatolni fogja az új rendszer az ő további hatalmon maradását is, de nem így történt. Szeretném hangsúlyozni, hogy a grúz demokrácia egy újabb lépcsőfokra hágott, ugyanis nem mindig van lehetőség arra, hogy az első fordulóban meg lehessen választani az elnököt. Az egykori Szovjetunióban nagyon nagy volt az adott jelöltek, vagy jelölt támogatottsága, annak idején ez volt a norma. A rendelkezésre álló információk szerint Grúziában most nagyon nagy volt a választási részvétel, ami nagyon fontos, hiszen ez szavatolja a demokráciát és volt választási lehetőség, és voltak különböző jelöltek. Természetesen egy-egy választás körülményei sohasem lehetnek ideálisak, tökéletesek, de ezek szabad és méltányos választások voltak. Úgy tűnik, a grúz demokrácia jó irányba halad, megerősödött, és úgy gondolom ennek kapcsán érdemes lenne elgondolkodnunk azzal kapcsolatosan, hogy a grúz politikai rendszer hogyan alakul. Sok-sok jelentést készítettünk nem régiben a szomszédságpolitikánk témájában, nem régiben volt egy Vilniuszi csúcs találkozó is a szomszédságpolitika tárgyában. És a jelentéssel kapcsolatos munka keretén belül találkoztam sok-sok téves véleménnyel, téves nézettel is, amely a nyomásgyakorlás következménye volt. Ami Grúzia hajlandóságát illeti arra vonatkozóan, hogy társulási egyezményt írjon alá az Európai Unióval. Ezért azt gondolom, fontos, hogy világos üzenetet fogalmazzunk meg a Vilniuszi csúcsra való tekintettel. Mi szeretjük Grúziát, reménykedünk abban, hogy a grúz demokrácia működőképes lesz, és hogy a választások utáni időszakban is a demokrácia érvény, érvényesül. Fontos látni, hogy hogyan alakul majd a kapcsolat az ellenzék és a kormányon lévők között. Köszönjük szépen! Nejc asszony! Thank you very much, Chairman. I would like to start... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Lizek úrnak továbbá a jó összefoglalót a grúziai választási megfigyelő misszió munkájáról. Már többször, néhány hónappal ezelőtt utoljára utaztunk e bizottság nevében Grúziába, Beszéltünk a választási harc fő szereplőjével, és több kollégám azóta újra járt Grúziában. Szekasvili úr sorsáról is tájékozottunk, ellentmondó információkat kaptunk arról, hogy mi folyik. Úgyhogy most jó, hogy azt szögezhetjük le, hogy a választások szabályosan zajlottak, szabadok voltak és ö, igazságosak, ugyanakkor azért van egy kis irónia abban a tényben, hogy a rendszerváltás ö, kicsit hasonló eszközökkel zajlott, mint amit Szakasvili maga alakított ki annak idején, a saját fegyvereit fordították ellene, ez a történelem iróniája. Vilnius előtt ez jó előjel, de maradjunk éberek, és folytassuk a helyzet eh, megfigyelését, mert amint önök is tudják, a miniszterelnök bejelentette, hogy néhány héten belül lemond, és ebből sok kérdés adódik, például az, hogy a jövő irányja mi lesz. Még ha a választások jól is mentek, és ez jó, mondom, azért arra kérem a kollégákat és az egész Európai Parlamentet, hogy legyünk résen Grúziával kapcsolatban, annak ellenére, hogy most csak jókat mondhattunk a választásokról. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Liszek úr szeretne hozzászólni a végén. Köszönöm a szót, és köszönöm a megjegyzéseket, különösen Sziviecs úr bókját. A rá, választási részvétel 50 százalék alatt volt, azt hiszem 47 százalék körül volt, és ez 15%-kal kevesebb, mint az egy évvel korábbi parlamenti választásokon. Ez talán azzal is magyarázható, hogy a grúzok megértették, hogy az elnöki poszt megváltozott, és ez sokkal kevésbé fontos, mint volt a múltban. Lehet, hogy ez az ok. Egyetértek asszonyjal abban, hogy a kormány koalícióval folytatott egyeztetések során, a parlamenti elnökkel folytatott beszélgetés során is kiderült, hogy kicsit idegesek, másfelől pedig jó, tehát a gyűrölt elnök majd lelép, és a miniszterelnök is bejelentette, hogy lemond közvetlenül a hatalomváltás után, vagy hát azzal egy időben, és megnevezett egy jelöltet, akit ő támogat, de most már nyilván az ő befolyása sem olyan, mint régen volt. Egy kevéssé ismert politikust, egy 31 éves politikust jelölt meg. Lehet, hogy ebben is van valami jó. Fiatal, dinamikus a jelölt, de egy biztos, hogy a kormány koalíción belüli ö, pozíciója meggyengült. És ö, akit jelölt, illetve ő maga is egy filozófus, semmi bajom a filozófusokkal, egy egyetem rektora, de sem a jelölt új államelnök, sem a miniszterelnök nem ismert mind politikus, nem karizmatikus politikus. Ezek mind-mind kérdőjelek. Köszönöm szépen, akkor ezzel le is zárjuk a napi rendet, és hogyha megengedik, akkor arra térünk át, amit a palesztin munkacsoport október 27-i találkozójáról kellett volna tartson a delegáció vezetője, azonban Atkins Szúr, aki szintén a delegáció tagja volt, nagyon szívesen tájékoztatja önöket, úgyhogy Atkins Szúr parancsoljon. Köszönöm szépen. Én tulajdonképpen csak azért szerettem volna hozzászólni, mert a delegációvezetőnk nincs jelent, és mivel rendkívül sürgős ez a téma, Nagyra értékelem, hogy a delegáció vezetője, Costello asszony, a szokásos módon is meg fogja tartani majd a tájékoztatóját, de talán érdekes lehet a kollégáknak a következő. Ez volt az eredeti terv a palesztinai delegációnkkal kapcsolatban, hogy elutazunk Gázába, már két éve nem jártunk Gázában, és talán a kollégák emlékeznek rá, hogy a legutóbbi plenáris ülésen megszavaztuk, hogy 300 millió eurót további segélyt biztosítunk Gáza számára, és eléggé bosszantott ez a kérdés, hogy a hatóságok megint csak megtiltották, hogy elutazzunk Gázába. Az RF hágon Hágon keresztül Egyiptom és Rafa között. Az volt az ok állítólag, hogy szándékosan a jelenlegi uniós iránymutatások miatt az izraeli-palesztin helyzettel kapcsolatban, amelyet a főképviselő is elmondott, hogy nagyon határozottan kiáll emellett. Ezért aztán a programunkat Cisjordániába kellett áttennünk, és nagy szerencsénk volt, hogy az új miniszterelnökkel is találkozhattunk, aki nagyszerű ember, borzasztó problémákkal kell megküzdenie gazdasági és igazgatási szempontból egyaránt, illetve a börtönügyi miniszterrel egyaránt találkoztunk, és a kollégák talán ö, tudnak arról, hogy 26 ö, fogvatartottat engedtek szabadon, valószínűleg csak egy hozzám hasonlóan nagyon cinikus ember vonná le azt a következtetést, hogy 26 embert szabadon engedtek, és véletlenül éppen akkor 700 új telepet, telepépítését jelentette be Izrael, sőt, mi több, 24 órán belül még 26 embert tartóztatott le a megszálló erő. Úgyhogy ez a szabadon bocsátás ezért eh, nagyon fontos eredményekkel, illetve következményekkel járt. A palesztin hatóságokat illetően John Kerry külügyminiszter tevékenységével kapcsolatban azt tapasztaltuk, illetve azt kérdeztem, hogy lesz -e ezzel kapcsolatban előrelépés, de az volt a magán válasz, a privát válasz, hogy nem ugyanis az izraeliek építik tovább a telepeket, a palesztinoknak meg nincs lehetőségük arra, hogy ellenálljanak. Az ENSZ képviselői pedig valóban nagy rendet tartanak, nagyon pártatlanok, és Andrából elvezettek minket okába. Az oka egyébként egy humanitárius hivatal, és nagyon sok dolgot elmondtak rólunk, az új E1-es javaslat, ami tulajdonképpen körülbelül 500 új telepet jelent, ez eh, Jeruzsálem környékét eh, érinti, és tulajdonképpen a cisziordániai térséget két részre osztja. Természetesen így módon ezt a kétállamos megoldást jelentősen alása. Azt hiszem, hogy de Kaiser asszony egy delegációt vezetett a beduinokkal kapcsolatos delegációt vezetett, hogy az ő helyzetüket is megvizsgálja. Úgyhogy a beduinok kitiltását illetően magunk is meggyőződhettünk, és szándékosan provokálják a telepépítésekkel kapcsolatos erőszakot, és miközben találkoztunk egyes beduinokkal, az egyik úgynevezett biztonsági ember kamerával és kis teherautóval odajött mellénk, és gyakorlatilag megfenyegetett minket. Tudom, elnök úr, hogy szeretne haladni, a következőt szeretném elmondani. Két dolgot tudtunk meg, és nagyon aggaszt ez minket, és nagyon jól tudom, hogy eh, a delegáció vezető is a parlament elnökével kapcsolatba lépett. Egyrészt az, hogy nem engedtek be minket Gázában, másrészt pedig az izraeli kormány álláspontja is nagyon aggasztó. John Gatrata, akire talán a kollégák emlékeznek, őt meginterjú voltuk itt magam is, rendkívül jó munkát végzett. Azt hiszem, hogy ez teljesen világos, hogy a palesztin hatóságok is nagy tiszteletben tartják. Ez több, mint amit elmondhatok az ENSZ vezetéséről. Civil szervezetek, illetve politikusok tevékenységét is megtapasztalhattuk, és nagyon nagy aggájjal tudtuk meg a börtönügyi miniszterrel kapcsolatban, illetve tőlem, hogy az izraeli hatóságok olyan gyógyszereket tesztelnek, amelyeket még nem regisztráltak, az izraeli börtönökben tartózkodó fogvatartottaknál. Szerintem ez egészen elképesztő, döbbenetes kollégák talán tudják, hogy nem a Genfi Egyezménynek megfelelően tartják fogva Izraelben a fogvatartottakat, hanem gyakorlatilag az izraeli haditörvényeknek megfelelően. A parlament delegációja, illetve a parlament azt javasolta, hogy egy delegációt küldjünk a börtönök meglátogatására, és a lehető legjobb izraeli börtönökbe való látogatást ígérték meg nekünk az izraeli hatóságok, ugyanakkor viszont pedig megtagadják, hogy bemehessünk Gázába. Ez számomra meglehetősen ellentmondásos. Végezetül pedig elnök úr, talán a kollégák ezt jól tudják, több mint 200 gyermek, tehát 17 éven aluli gyermek tartózkodik börtönben Izraelben. Amikor a látogatók oda mennek, akkor gyorsan beültetik őket az egy osztályterembe. Azonban az izraeli börtönökben összevegyítik őket a felnőttekkel, egyáltalán nem törődnek velük, és eh, nagyon sok olyan fogvatartott van, akiknek akik halálos betegek, például rákbetegségben szenvednek, és csak paracetamolt kapnak kezelésként. Úgyhogy nagyon remélem, hogy a delegáció munkáját kiterjesztheti majd a továbbiakban. A miniszterelnök és mindenki azt mondta, hogy nagyon gyakran előfordul ez, hogy miért van az, hogy az Európai Unió pénzt ad nekünk, megpróbálja a lelkiismeretét ezzel megnyugtatni, ugyanakkor viszont nem segít nekünk abban, hogy a béketárgyalásokon részt vegyen, a miért nem lép fel az újabb telepépítések, bebörtönzések ellen. Azok a palesztinok, akikkel találkoztunk, illetve a miniszterelnök is ezt kimondta, hogy nagy sajnálatukat fejezték ki, hogy nem játszik az Európai Unió nagyobb szerepet ebben a folyamatban. Elnök úr, természetesen örömmel válaszolok a kérdésekre. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm ezt a nagyon érdekes tájékoztatót, Atkins úr ahogyan ön is mondta, természetesen ez folytatódni fog majd a delegáció vezetőjének jelenlétében, ezért nem szeretnék most vitát nyitni, ugyanis szerintem ez nem lenne helyes, hiszen a delegáció vezetője nincs itt. Szikvics úr kérte a szót, nagyon röviden szóljon, de nem szeretnék most vitát nyitni erről. Az információt természetesen meghallgatok etkén úr részéről, Természetesen egyetértek azzal is, hogy nagyon kényes és nagyon fontos témáról van szó, de szerintem ne kezdjünk most vitát, hiszen az lenne helyes, hogyha a delegáció vezető jelenlétébe történne ez meg, Szivics úr. Ja, e, zgodnie z sugestią przewodniczącego nie chcę e, tej debaty. Köszönöm szépen. Ahogyan az elnök úr jelezte, nincs értelme most itt teljes körű vitát folytatni, az elhangzottakról, de van egy kérdésem Atkins szúrhoz. Az Európai Parlament delegáció miért gondolta úgy, hogy meg tudja látogatni a gázai övezetet, hiszen a gázai övezet nemzetközileg terrorista övezetnek minősül. A palesztin autonómiát úgymond felszámolták, ezt kellene elsősorban tisztázni, Nos, elnök úr, azért látogattunk Gázába, mert ez a parlament minket megválasztott deleg, hivatalos delegációs tagokként, mi humanitárius alapon látogattunk oda, hogy megvizsgáljuk, hogy az EU-s támogatásokat hogyan költik el a gázai övezetben. Gázában működik egy megfelelően megválasztott kormány, amely különböző pártok tagjaiból épül fel, és hogyha minket meghívnak, akkor mi meghallgatjuk őket, függetlenül attól, hogy ők kicsodák. Ez a mi felelősségünk delegáció tagjaiként, és mi az Európai Unió adófizetőinek pénzügyi érdekei védelmében utaztunk oda. Köszönöm szépen, Atkins úr, akkor ezt a vitát most lezárjuk. Ahogy mondtam, a delegáció vezetőjének jelenlétében fogjuk ezt folytatni. Köszönöm szépen mindenkinek a jelenlétet, és hogyha nincsen egyéb kérdés, akkor berekeztem az ülést.